képviselője. Ez a Leinen úrnak a jelentése után kerül megvitatásra. Tehát ez egy kis változtatás a napi renden, ezzel a napi rendet elfogadottnak tekintjük, kedves kollégák. A napi rend első pontja értelmében az Európai Parlament elnökének nyilatkozata következik, megemlékezés az 1941. évi balti államokbeli deportálásokról. Ezt követően egy rövid vitát tartunk, és a különböző frakciók képviselői fognak felszólalni. Rendkívül fontos téma ez. Tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! Ebben a hónapban fogjuk 70. évfordulóját ünnepelni a tömeges deportálásoknak, amiért a Szovjetunió volt a felelős, és ez a balti államokban történt. Az volt a cél ezzel, hogy Észtország, Lettország és Litvánia lakosságától megszabaduljanak, és a szociális politikai elitet ezzel megsemmisítsék tudósok, politikai képviselők voltak között, és eh, olyan személyeket is elimináltak, akik szabad gondolkodók voltak. Több tízezer áldozata volt a szovjet eh, terrornak, ez egy közös feladatunk, hogy erről megemlékezzünk. Emlékezzünk kell mindarra, ami lehetővé tette, hogy a totalitárius rendszerek ellen fellépjünk, a, olyan rendszerek ellen, amelyek a népek ellen voltak. Az a fájdalom, amit ezek a népek végigéltek, megerősítette ezeket a népeket, úgyhogy aztán 50 évvel később visszacsatlakoztak Európába. Június 22-én, két hét múlva fogjuk a 70. évfordulóját ünnepelni annak, hogy Németország támadást indított, és ezzel felmondta azt az egyezményt, amit a Szovjetunióval kötöttek Európa felosztásáról. Tehát ebben a hónapban fontos évfordulók vannak, amiket meg kell ünnepelnünk Európa ö, emlékeinek megőrzése keretében észt lett litván kollégáinkra gondolunk, és ez mutatja, hogy az európaiak képesek a nehézségeket leküzdeni, és túllépni ezen feszültségeken. Éppen ezért örülünk, hogy ezen országokból is itt vannak kollégáink. Poprosić teraz o krótkie wypowiedzi przedstawicieli grup politycznych. Ezen kívül röviden szeretném a frakciók elnökeit arra kérni, hogy röviden szóljanak hozzá. Keller úr először. Köszönöm szépen, elnök úr, a kedves szavait, amelyel szolidaritásának hangot, adni, hangot 70 évvel ezelőtt, amikor mintegy 50 ezer litván, lett és észt állampolgárt brutálisan kitelepítettek otthonaikból, a szovjet megszállás alatt álló balti országokból. Nos, az 50 ezerhez képest az a három balti állam lakossága összesen 5,5 millió volt. Az 50 ezer balti deportált arányosan azt jelenti, mint 435 ezer állampolgár deportáltak volna Nagy-Britániából, vagy 363 ezret Franciaországból. Szerencsére erre nem került sor ezekben az utóbbi országokban. Már 1941. májusában a szovjet vezetés úgy döntött, hogy Litvániát, Lettországot és Észtországot szovjet ellenes elemektől megtisztítja. A politikai, gazdasági és, ekonom, és, és kulturális elitet megtisztítja tőlük. Az északi, dél, az északi, távoli északi kényszertáborokba, kényszermunkatáborokba vitték őket, elszakították családjuktól, és nagyon sokan, vagy sokukat vég, kivégeztek, vagy meghaltak. A deportáltaknak több mint fele meghalt e táborokban romboló hatása volt ennek a demokratikus civil társadalomra, és pszichológiailag is az áldozatokra és rokonaikra évtizedekig az érzelmek önellenőrzését generálta. Igaz, olyan igazságtalanság volt ez, amelynek soha nem lett volna szabad megtörténnie. Kétség kívül a modern kifejezéssel élve az emberi és emberiség elleni bűncselekedetnek lehet ezeket tekinteni. 70 évvel a, a balti államok beli deportációt követően lehetőségünk van most arra, hogy megértsük, hogy a mi múltunk az önök múltja, és viszont az emberiség elleni erőszakok éppen ezért a közös európai történelem közös részévé kell, hogy várjanak. Kedves kollégák, szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, köszönetet a figyelemért, a szolidaritásért, amelyet a balti államok nemzetei oly sok éve kerestek és vártak. Köszönöm. Dziękuję bardzo. Köszönöm szépen. Most Svoboda úrnak adom meg a szót a Szocialisták és Demokraták frakció nevében. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Kelem kolléga, tisztelt balti skandináv barátaim. Ma több okunk van arra, hogy megemlékezzünk ezekről a tömeges elhurcolásokról. Ezek az európai történelem legsötétebb pillanatai voltak. A múlt évszázadban a múlt évszázadot az előzések, a deportációk évszázadának nevezik sajnos okkal és a szovjet történelem ezen sötét pontjának, a sztálinizmus gonoszságának teljes feltárása lenne most már szükséges. Ez nem csak politikai mm, kérdés, hanem a saját nemzeti öntudat rekonstruációjának kérdése is, csak így nézhet szemébe önmagával minden nemzet, hogyha ezeket a fejezeteit feldolgozza. Ne felejtsük, hogy az örményeket is el deportálták Törökországból, ugyanennek az évszázadnak az elején. Törökország és Görögország között is lakosságcsere történt. Az évszázad közepén a nácik és a kommunisták pedig tömegesen hurcoltak el embereket számos országból. A második eh, világháború után is élők ezek a sebek, különösen arra való tekintettel, hogy Jugoszláviában a horvátok, bosnyákok, szervek közötti konfliktus is ugyanerről szólt. Tehát itt az ideje annak, hogy az elűzéseknek, a deportációknak különböző formáit teljes körűen feltárjuk, a bűnösöket megnevezzük, amennyiben még lehetséges. Most például éppen zajlik a Mladic per. Az európai integráció, egyesülés csak így lehet teljes körű, hogyha a balti országok ezen történelmi ö, szenvedését is feltárjuk, és folyamatosan emlékezünk rájuk. Mert ö, történelmi feladatunk a múlt feldolgozása, magunknak is tartozunk ezzel, de különösen ö, az előzötteknek, az áldozatok emlékének is kelet és nyugat tudósai, politikusai dolgoztak azon, hogy ez megtörténjen. A lengyel elnök és a német elnök szimbolikusan is kibékültek egymással, de a jelenben sem zárható ki az ilyen helyzetek, például a romák erüldözése számos országból. Folyamatosan figyelnünk kell, hogy mi történik például a közel-keleten is, a palesztinokkal és ahhoz, hogy Európa valóban határok nélkül legyen, és a nacionalizmusok ne törjenek újra előre, ahhoz folyamatos készenlétre van szükség, odafigyelésre. Az Európai Egyesülés az egyetlen lehetséges garanciája a politikában annak, hogy a népek ne essenek egymásnak. Ez a legfőbb oka annak, hogy van Európa, és lennie kell Európának. A második világháború bűneiről sokat hallottunk de ö, még ha egyre távolabb is kerül ez a történelemben tőlünk, nem szabad, hogy elhomályosodjanak ezek az emlékek. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Most megadom a szót Leonidas Donskis úrnak a liberális frakció nevében. Ácsú, Európasz Parlamento prezidente. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, a balti államokból 41-ben történt deportálások valóban a 20. század egyik legsötétebb fejezetéhez tartoznak. Ez egy óriási csapás volt a három ország számára. Az ottani civilizáció, kultúra számára. Egy fél évszázadra meghatározta ezen országok fejlődését ez az elhurcolás és izolációjuk csak 1990-ben oldódott föl, amikor végre elszakadhattak a szovjet uralom alól. És a 2004-ben történt meg a teljes rehabilitációjuk, amikor végre beléphetek az Európai Unióba, és ez az esemény egyensúlyozza ki ezt a súlyos történelmi bűnt, amit az oroszok elkövettek velünk szemben. A deportálások Stalin politikai működésének tipikus megfogható eszközei voltak, mindig a legjobbakat hurcultatta el, hogy meggyengítse az adott országokat. Ez nem történelem, ez tény, és az, hogy most a 70. évfordulójátról megemlékezünk ennek a deportálásnak, ezt ö, ö, emelt fővel kell, hogy tegyük a kölcsönös megbékélés szándékával. Köszönöm szépen. Robert Zsile úrnak adom meg a szót az ECR frakcióból. Köszönöm szépen, elnök úr. Noha a deportációk 1941. júniusában történtek. Már március 25-én 1939-ben döntés született erről. Már ekkor küldtek embereket Szibériába, haláltáborokba. A civil társadalom felszámolása már ekkor elkezdődött, és a civil társadalom ma Európában valahogy kezdi ezt elfelejteni. A náci rezsimről volt szó, feldolgoztuk nagyjából ezt a történetet, de Stalin népírtásai egyes politikai körökben még mindig tabu témának számítanak. és egyesek korlátozzák az adatokhoz való hozzáférés, nem szeretnek erről beszélni. Ez nagyon rossz hatással van a balti emberek tudatára. Zsenyicin mondta, hogy mindez aláássa mindazokat az erkölcsi elveke, elveket, ideértve a szolidaritást is, amelyet Európa oly fennen hangoztat. Miért van az, hogy még mindig létezik ezen deportálásoknak egy moszkvai eh, átirata, változata, amelyen az oroszok nem hajlandóak változtatni, pedig tudjuk, hogy a Ribbentrop-Molotov paktumban is már megegyezett egymással a két hatalom, hogy ezeket az országokat az oroszok fogják megszállni. Miért van az, hogy ezt a történetet az oroszok még mindig nem hajlandók újrafogalmazni, és legjobb erőink sem tudják ezt kicsikarni tőlük. Felszólítom az Európai Bizottságot, hogy amikor az oroszokkal tárgyal, mindent tegyen meg annak érdekében, hogy ezen háborús bűnök minden részletét feltárhatóvá tegyék az oroszok, és nyilvánosan elhatárolódjanak majd tőlük. Köszönöm szépen. Yes, Danke, Herr Präsident. Obermeier a függetlenek nevében. Elnök úr, Hitler és Stalin érdek, kép, érdekkörei a balti államokban balti államokat célozta először meg, ugyanúgy, mint a fehér oroszokat. És itt is a balti országokban már 39. június 13-14-én sorra került az első tömeges kitelepítéseknek és elhurcolásoknak. A parlament ezeket a deportációkat ez, ez év 10, június 14-én elítélte, és a azt a napot az állami emlékezés napjának nevezte ki Észtországban. A demokratikus és független Észtország egyik kiváló jele ez, és felhívja egész Európa figyelmét a kisebb országokra a volt Szovjetunió területén. Köszönöm szépen a kollégáknak a hozzászólásokat, és ezzel lezárom e kérdés körüli vitát. A következő napi rendi pontunk jó Leinen úr jelentése az európai környezeti gazdasági számlákról. Kérem az előadót. Jó Leinen úr. Igen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák, kolléganők. Ma egy olyan európai